Parancsoljon, Brock úr. Nem halljuk Brock urat, mikrofonja nincs bekapcsolva. Most már igen. A stabilitás érdekében a lakosság életkörülményeit is javítani kell, a biztonsági helyzetet és a migrációs kérdést kezelni kell. Nem lesz gazdasági, társadalmi fejlődés, stabil állam, amíg ezeket a kérdéseket nem kezeljük. És nem tudunk az emberkereskedők ellen sem hatékonyan fellépni. Ez a Szahara térségre is érvényes, fel kell mutatnunk eredményeket, jó példákat, együttműködési szándékunkat minden lehetséges alkalommal. Ezeknek az országoknak nem csak velünk, hanem egymással is sokkal szorosabban kéne együttműködniük. A gazdasági fejlődés útjában nagyon sok versengés, sértődés áll, a határokon átívelő gazdaságfejlesztés azonban ezeket a korlátokat hivatott lebontani. És reméljük, hogy ezáltal ezen országok gazdasági, politikai fejlődése végül majd megindul. Ők a legközvetlenebb szomszédaink, a Mare Nostrum program résztvevői. Szükségünk van az együttműködésükre. Éppen ezért mindent meg kell tennünk, minden áldozatot meg kell hoznunk annak érdekében, hogy ezek az országok stabilak, erősek legyenek, Európának is ez az érdeke, és így lesz csak béke a földközi tenger térségében, ha demokráciára alapuló stabil társadalmak épülnek. Vielen Dank, grazie mille. Köszönöm szépen. Most az SND frakció nevében megadom a szót Ana Gomesnek. Parancsolj. Köszönöm szépen. Az algériai békés tüntetésekkel kapcsolatos tétlenségünk azt mutatja, hogy nem tanultunk az arab tavaszból. Még mindig azt hisszük, hogy a kormány megfelelően kormányoz, hogy az egyiptomi helyzet jobb, mint Mubarak alatt volt, és így tovább egy átfogó stratégiára van szükség a földközi tengeri térség déli része számára, mégpedig az általunk emlegetett elvek mentén. Miért nem támogatjuk azokat az embereket, akik igazságosságért és demokráciáért kilátanak? Mert nem hagyhatjuk magukra őket, hiszen a mi sorsunk szorosan összefügg az ő sorsukkal. Segítenünk kell a munkahelyteremtést ebben a régióban, segítenünk kell az ottani fiatalokat. Nagyon fontos a Benifé jelentés ebben az összefüggésben, hiszen fontos, hogy a régióban tiszteletben tartsák a nőket, a kisebbségeket, az emberi jogokat, és integrált politikákra is szükség van, amelyek meg, megakadályozzák az emberkereskedelmet, a terrorista csoportosulások erősödését. Ez utóbbi sokszor azért lehetséges, mert az Európai Unió nem tesz semmit az Európából származó terrorizmus finanszírozás ellen. Megengedjük, hogy a terroristák ott teret nyerjenek, és ez nyilvánvalóan az EU-s érdekeket is sérti mindeközben. Köszönöm szépen az ECR nevében, most megadom a szót Csárnecki úrnak, parancsoljon egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, köszönöm, hogy itt van. Azt hiszem, le kell vonnunk a tanulságokat az arab tavasz eseményeiből. De nem szabad elhamarkodottan ítélkeznünk a régióban történő események kapcsán. Mert előfordult már, hogy olyan politikai erőket támogattunk, amelyek hosszabb távon még súlyosbították a régióban amúgy is megmutatkozó problémákat. Azt hiszem, a realista gondolkodás és a gyakorlati jellegű megközelítés az, amire itt elsősorban szükség lenne. Mindenképpen azokat kell támogatnunk, akik a régióban osztoznak az értékeinkben, de arra is oda kell figyelnünk, hogy ne kerüljön sor számunkra kedvezőtlen eseményekre az országban, a régióban. Köszönöm szépen, most az ALDE frakció nevében Marítje Skáke asszony következik két perc. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kollégák. Ez volt az e- első témám, amikor, amikor képviselő lettem, és most ez az egyik záró témám. Az arab tavaszról van szó bátor emberek fölemelték a szavukat a korrupció ellen, a elnyomás ellen, és azzal, azon problémával kapcsolatban, hogy képtelenek arra, hogy saját maguk alakítsák az életüket. Ezek alapvető kérdések, és azt gondolom, hogy ha bárki ezt követeli, akkor az Európai Uniónak mindenképpen segíteni kell. Hogyha mi hatással vagyunk a szomszédainkra, az nem, nem jelent. Ha nem akarunk nekik segíteni, az nem azt jelenti, hogy ők nem lesznek ránk hatással. Hogyha az EU jobban segített volna ezeknek, a, ezeknek az elkeseredett és fiatal lakosoknak, akkor mi történt volna? A közélkeletnek is kértünk egy marsal tervet, szerettük volna azt, hogy emberi jogok, demokrácia valósulnak meg, szerettük volna, hogyha oktatásban részesülnek a nők, illetve a kisebbségek hogyha korrupt, autoriter vezetők évtizedeken keresztül vezérel, vezérelnek egy országot, akkor annak nagyon súlyos következménye vannak, de ettől még be kell fektetni ezekbe az országokba. De sajnos az EU nem feltétlenül jó irányba hajtotta az eseményeket. A szíriai háború nagyon cinikus eredményhez vezetett. Az úgynevezett migrációs menedzsment azt jelenti, hogy kiszervezzük azokat az embereket, akik szörnyűséges erőszak elől menekülnek. Egyértelmű, hogy képtelenek vagyunk arra, hogy emberek sorsával megfelelően foglalkozzunk, pénzért cserébe visszadobjuk őket más rezsimeknek. Egyiptom továbbra is időzített bomba, Törökország is az, Líbia bukott állam, a szíriai háború pedig továbbra is folyik. Sajnálatos dolog, az Európa, sajnálatos, hogy az Európai Unió nem vállal főszerepet abban, hogy ezt a problémát megoldja. Komoly tanulságot kell levonni az arab tavasz eseményeiből, arra vonatkozóan, hogy mi a szerepünk a világban. Úgy gondolom, hogy javítanunk kell a szakpolitikáikon, nem szabad ellépni a felelősségről, fel kell vállalni a felelősséget, hiszen a közel-keletiek számára ez nagyon fontos. Köszönöm, mondja az elnök. Most a zöld frakció nevében megadom a szót Jordi Solénak egy percre. Parancsolj. Gracias, president. Las, gran, las grandes esperanzas... Köszönöm szépen, elnök úr. Azok a követelések, amik elindították az arab tavaszt, még mindig nem valósultak meg. A legtöbb országban a legtöbb országban az esélyek hiánya, a munkanélküliség, az autoriter korrupt rezsim. Ezek voltak kiváltó okok, de sajnos módon alapvetően nem oldottak meg ezek a dolgok, sőt, voltak olyan országok, ahol még romlott a helyzet. Az Európai Unió mit tett az arab tavasz után? Hát nem felelt meg túlságosan a feladatnak, nem voltunk elég ambiciózusak, és néhány tagállam a saját érdekeit, illetve különleges kapcsolatot épített ki, nem volt igazi koordinált, illetve koherens európai fellépés. Az emberi jogok és a demokrácia állnak az Európai Unió külpolitikájának központjában is. Ezek a régió országai alapvetően elég instabil országok, demokratikus rendszer nélkül képtelenség a stabilitást megoldani ezekben az országokban, és az emberi jogokat tiszteletben kell tartani. Köszönöm. Köszönöm, Zsordi. Most pedig a GUE fej nevében megadom Viegas kollégának a szót. Egy perc. Köszönöm szépen. Az arab tavasz során és után láttuk, hogy a nép elsődleges örömét, eredményeit a nyugati hatalmak kihasználták, azóta ezek az országok kevésbé stabilak, bizonytalanabbak, akár Líbiában, akár Szíriában vagyunk. Az imperializmus destabilizálta ezeket az országokat. Megerősítette az autoriter rezsimeket, az ember kereskedelem elszaporodott, és a szervezett bűnözés. Mindez a közben, hogy Európának állítólag stratégiája van erre a térségre vonatkozóan. Ez a stratégia kimerül az energia, az erőforrások kizsákmányolásában. Mind az EU, mind a NATO, mind az USA saját érdekeket követnek. Szó sincs itt az emberi jogok védelméről, és arról, hogy vissza kéne adni a hatalmat a népnek. Köszönjük, Fiagasz úr! Most az ENF frakció nevében Schaffhauser úr kap egy percben szót. Most van az évfordulója a halálnak, a destrukciónak, a rombolásnak az arab tavasz csak bajokat hozott, az iszlamisták uralmát, amit aztán kénytelen volt az egyiptomi hadsereg visszaverni. Nem ezt akarta Európa, és nem is tudtuk befolyásolni az eseményeket. Tunéziában a szalafisták, és Szíriában is, Líbiában is a terroristák vették át a hatalmak. Kaotikus az állam sok hely, helyütt és szó sincs demokráciáról. Ez a forradalom, ez nem hozta el azt, amit a színes forradalmak kitűztek a céljukra, nem történt demokratizáció, sőt, a hatalom erősödött meg az államhatalom, ez adja az országok stabilitását. Köszönjük szépen!

C'est bon, là c'est bon, merci infiniment. Most már működik, köszönöm szépen. Az arab tavasz mérlege eléggé vegyes. Nem hiszem, hogy össze lehet hasonlítani ezeket az eseményeket. A 80-as évek végén történt kommunista ellenes felkelésekkel, vagy az ukrán eseményekkel. a Magreb országok közül van olyan, aki nagyon kitartó, és mindent megtesznek de a demokráciáért, Tunéziáról beszélek, és vannak olyan, erem, olyan országok is, ahol vannak nagyon hathatós reformok, de ezek nem olyanok, ezek nem olyan jellegű demokratizációs folyamatok, mint amit 89-90-ben tapasztalhatunk Közép- és Kelet-Európában. Nos, a mi feladatunk az, hogy a demokratikus újjászületés segítsük, hogy a gazdasági átalakítás segítsük, hogy lehetőséget bizonyítsunk, biztosítsunk a fiataloknak. Nyilván fontos a kontextus is. Én úgy gondolom, hogy a megfelelő megközelítés és a megfelelő feltételrendszer nagyon fontos segítenünk kell abban, hogy a jogállamiság modelljét elterjesszük máshol a világban. Bizonyos dolgokat azért még javítani kell, nem vagyunk túl konzekvensek, koherensek. Még mindig vannak olyan tagállamok, amelyek nem az európai keretek között próbálnak megnyilvánulni. Illetve beszélni kell arról is, hogy milyen rezsimek ezek. Szíria újjáépítése például egyértelműen megérdemli az Európai Unió pénzügyi támogatását. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Préda úr. Gillasson következik, parancsoljon. Elnök úr, nyolc évvel ezelőtt mindenki komoly reményeket fűzött ahhoz, hogy igazi demokratikus átalakulás következik majd be a földközi tenger déli partján. 2011-ben 2011-hez képest ugyanakkor romlott a helyzet, nagyobb a szegénység, nagyon nagy a munkanélküliség, ilyen nagy, máshol nincs is a világon. Nagyon komoly kihívásokról beszélünk, de sajnos az Európai Unió egyre kevésbé figyel erre oda, Csakor, csak a, gyakorlatilag csak a migráns kérdésre és a biztonsági kérdésekre figyelünk oda, ez pedig komoly frusztrációt szült a déli szomszédjainknál. Idő kérdése, hogy mikor tér vissza ez a probléma hozzánk. Biztos úr, választópolgáraimtól kaptam arról e-maileket, hogy a, milyen diszkriminatív lépések történnek a migránsokkal szemben Líbiában. Ezzel kapcsolatban mit tud mondani nekünk, illetve hogyan tesz, vagy mit tesz azért az Európai Bizottság, hogy új gazdasági rend alakuljon ki? Ne, besz- ne feledjük el azt, hogy a lakosság is nő ezekben a régiókban, a fiatalok számára valamilyen munkadőhetőséget adni kell, a korrupció ellen is föl kell lépni. Aztán az oroszok egyre inkább jelen vannak a régióban, ezen geopolitikai ambíciókra hogyan reagál az Európai Unió. Köszönöm szépen, tisztelt kolléga, most megadom a szót egy percre Jurek úrnak. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Az arab tavasz igen fontos történelmi esemény volt, és persze olyan tanulság, amelyből le kéne vezetni bizonyos felelősségeket. Itt az emberek iránti felelősségünk a kérdés, hogy a szír polgárháború kapcsán Európa mit tett, mit tesz annak érdekében, hogy a helyzet konszolidálódjon, ugyanígy Líbiában, és akik azt mondják, hogy többre lenne szükség, fejlesztési támogatásokra lenne szükség, azokkal értek egyet. De ne generáljunk újabb konfliktusokat ezzel. Látjuk ha beavatkozásnak milyen esemény, eredményei vannak. Köszönöm szépen, kollégák. Most megadom a szót Kolombié képviselőnek egy percre. Szíriában ö, sokan ö, ránk mutogatnak, hogy öt évvel az arab forradalom után az Obama ö, kormányzat ö, cinkossága mellett elhúzódott a háború, egyre rosszabbá vált a helyzet, az iszlám terrorizmus felfutott, és a migráció is. Európában Franciaország vállal felelős szerepet, mindig is ö, támogattuk a demokratikus helyreállítást Líbiában, Szíriában is. Az Európai Unió ö, megmutatta, hogy csak a globalizációt szolgálja, és alapvetően tehetetlen a valós problémák megoldása tekintetében. Csak, hogy helyreáll egy ország szuverenitása, akkor képes lábra állni, és nem akkor, hogyha állandóan mankót dugnak a hóna alá. Köszönjük szépen! Most Milan ma a képviselőkat másfél percben szó. Mik, mikro, Kérem, kapcsolja be a mikrofonját. No hay, no hay micrófono. Yeah. Ahora... Nem halljuk. Most már igen. Rendkívül fontos a szomszédságunk, a déli szomszédságunk. Sajnos az elmúlt évtizedekben ezt keserűen megtapasztaltuk. De az arab tavasz után nagyon kevés olyan ország volt az arab országok közül, amelyek tényleg demokratikus átállással büszkedhetnek. Alapvetően nagyon komoly biztonsági, szociális gazdasági és egyéb problémákkal küzdködnek ezek az országok, ezek az országok a többsége. 20 év ezelőtt, 30 évvel, 30 évvel ezelőtt a kelet-európai országokra odafigyeltünk, viszont az arab tavasz után nem, nem figyelt oda annyira az Európai Unió ezekre az országokra. A klímaváltozás, az energia hordozók kérdése, a terrorizmus elleni harc, ezek beruházások, ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek a légióval kapcsolnak össze minket. Két oldalon is, és több oldalon is kapcsolatok fűznek ehhez a régióhoz. ehhez a régióhoz. Sajnos az Euróvedet nem használtuk fel megfelelően, bár tíz évvel ezelőtt nagyon nagy reményeket fűztünk hozzá, és sajnos az arab tavasz miatt nem igazán tudott ez úgy fejlődni, ahogy szerettük, volt, szerettük volna. Spanyolország és más országok is Európában nagyon szoros kapcsolata rendelkeznek a déli szomszédainkkal, földrajzi és egyéb okoknál fogva. Mindannyian ismerjük azt, hogy milyen módszerekkel próbáljuk meg a beruházásokat segíteni ezben a régióban, hogyan próbáljuk a fiatalok képzését segíteni. Úgy gondolom, hogy ez a régió prioritások prioritásaként

Köszönöm szépen, köszönöm szépen, tisztelt kolléga. A spontán hozzászólások következnek, egyetlen kérés érkezett, természetesen meg tudom adni a feliratkozónak a szót, Julie Ward. Elnök úr, megéri itt maradni a szülésteremben, ha az ember egy fontos érvet szeretne felvetni. Amikor az arab tavasz virágzott, az Európai Unió államai elmulasztották, hogy egy ambiciózus külpolitikát alakítsanak ki, amelynek alapját a jogállamiság, az emberi jogok és a demokrácia képezik. A mozgalmak élén álló fiatalokat magukra hagytuk, a rövidtávú gazdasági érdekeket tartottuk elsősorban szem előtt, nem pedig azt, hogy segítsük az, a régiót a demokrácia felé vezető úton. Ambiciózusak lehettünk volna, de inkább a saját érdekeinket képviseltük. Lezártuk a határainkat, továbbra is fegyvereket adtunk el a régióba, és továbbra is szemet hunytunk a fölött, hogy romlik a helyzet a régióban, mind ami az emberi jogi jogvédők helyzetét illeti, mind pedig ami a női közösségeket és az LGBTQ plusz közösségeket illeti. A fiatalok megpróbáltak egy békés mozgalmat létrehozni, most már itt az ideje, hogy az Európai Unió külügyi politikája beteljesítse ígéretét. Ki kell állnunk az emberi jogokért a közel-keleten, Észak-Afrikában és mindenütt másutt. Grazie mille, kollega. Köszönöm szépen, tisztelt kolléga. Hán biztos úr következik a főképviselő asszony nevében. Parancsoljon, biztos úr. Thank you very much. Grazie. Köszönöm szépen. Először is köszönöm mindenkinek ezeket az értékes hozzászólásokat, nagyon gyümölcsöző volt ez a vita, sok fontos pontot felvetettek. A jelentés azt kéri, hogy javítsuk az együttműködést az EU-s tagállamok és a déli szomszédsághoz tartozó országok között, figyeljünk külön oda az emberi jogokra, a demokráciára és a gazdasági megfontolásokra szem előtt fogjuk tartani az önök által felvetett érveket, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a, régióban javul, a régióval javuljon az együttműködés és a párbeszéd mindenki érdekeit szolgálva. De visszautalnék arra, amit Brók úr mondott, aki egyébként már elment, hogy a régió közi együttműködés is nagyon fontos a déli országokban. Úgy gondolom, még nem aknáztuk ki teljes körülön ennek az együttműködésnek a potenciáját. De köszönöm Önöknek ezt a jelentést, ez nagyon fontos a régióbeli munkánk szempontjából. Köszönöm szépen, mielőtt megadnám a szót Benifei jelentéstevő úrnak, hadd mondjam el azt, hogy ugyan nagyon-nagyon nagy öröm volt a számomra, nagy öröm volt a számomra, hogy itt elnökölhetem, de valójában valakit helyettesítettem. Köszönöm szépen, elnök úr! Főleg azért köszönöm, mert be kellett ugrania. Megköszönöm Hán biztos úrnak, nagyon sokat hozzátett ehhez a vitához. És minden kollégának is szeretnék köszönetet mondani, hogy részt vettek a mai vitában. Ez mindenképpen jót tett a közös gondolkodásnak. Biztos úr, azt kérem öntől, hogy vegye figyelembe mindazt, ami elhangzott a mai vita során. A nőjogi szakbizottság szerepére is utalnék. Maria Reina asszony sajnos már nem tudott eljönni, de a vélemény, amit benyújtott a szakbizottság nevében, nagyon fontos, hasznos volt. A nők szerepe a társadalmak ellenállóságának kiépítésében ezzel foglalkozott a véleményük. 2015-ben a differenciálás gondolata jelent meg a arab tavasz országaival kapcsolatban, illetve immáron illetve 2015-ben arról is döntöttük, hogy nem az égből születnek a szakpolitikák, hanem bizonyos következetességre van szükség. Most arról is beszéltünk, hogy valamilyen hatással mégiscsak kell lenni a partnerországokra, tehát el kell érni valamiféle változást, és nem csak a hatóságokkal kell kapcsolatban lenni, igazi jelenálló készséget kell létrehozni a civil társadalomban. Örülök annak, hogy eh, Szíriáról is beszéltünk ebben az összefüggésben. A civil társadalom kell, hogy legyen a fő szereplő az átalakulásban, az emberi jogok megvalósításában. A sérülékeny csoportok, illetve a kisebbségek jogairól is beszéltünk. Én úgy vélem, hogy a holnap elfogadandó szöveg mindenképpen jó irányba történő lépés az Európai Unió külpolitikájában. Ez a külpolitikai fellépésünk egyik legfontosabb területe. Köszönöm szépen, köszönöm mind az öt igen bátor kollégának, aki kitartott az ülés végéig. Lezárom a vitát, holnap pedig szavazás következik ebből, ebből, ebben a témában. Köszönöm. si terrà domani mercoledì ventisette marzo duemiladiciannove dalle nove alle quattordici e trenta e dalle. quindici alle. ventiquattro l'ordine del giorno è stato pubblicato ed è disponibile. a napirend megjelent az európai parlament honlapján most pedig berekeztem az ülést jó éjszakát kvánok mindenkinek.